Uh, az első pont Duda úr jelentése, védintézkedések, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Állam Szövetség között létrejött megállapodásban. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következő Szoboda úr jelentése feltételes hozzáférésen alapuló vagy abban álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezmény. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő jelentés Felhofszatt úr parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék minden kollégámtól elnézést kérni, hogy szót kértem, és Uszpackics úr mentelmi jogának felfüggesztése kapcsán mondanom kell valamit. Uszpackics úr küldött egy levelet Schulz elnök úrnak, és támogatom, hogy ezt a jogi szakbizottság is megkapta. Miről van szó? A jogi szakbizottság talált két mondatot, amit Uszpaszkics úr mondott a saját országában működő igazságszolgáltatásról. De a jegyzőkönyv fontosabb. Ezt a két mondatot kontextusából kiszakították, mert eh, amit ő mondott, abban csak hivatkozott arra, amit a litván elnök mondott eh, az országi igazságszolgáltatásáról. Tehát kérem, hogy a plenáris ülés küldje ezt vissza a jogi szakbizottságnak, hogy a jogi szakbizottság meghallgathassa az egész felvételt, és ne csak azt a két mondatot, amit a litván hatóságok megküldtek. Ez a kérésem. Köszönöm. Kollégák, meghallgattuk a kérést. Kíván valaki mellette érvelni? Mellette? Parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen. Ebben az esetben Uszpaszkics úr ugye, kapcsán, amikor szavalunk, szavazunk a mentelmi jogának a felfüggesztéséről, itt most szavakról, mondatokról beszélünk, de hát nagyon fontos ügyről van szó. Nem szabad megbüntetni EP képviselőt azért, amit mondott, semmiért, amit mondott. Köszönöm, Szonik úr. Ellene kíván-e valaki felszólalni? Ferrer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután én vagyok ennek a jelentésnek a készítője, szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon alaposan megvizsgáltuk ezt a kérdést a jogi szakbizottságban, a e, parlamenti tevékenységgel összefüggő magatartásról beszélünk. E, Uszpaszkics e, úr fellépésével kapcsolatban. Itt szó volt az igazságszolgáltatás megrágalmazásáról, ezért nem tartuk indokoltnak, hogy megmaradjon a mentelmi joga Uszpaszkics úrnak. Ez a kérdés, ezt a kérdést körbejártuk, megvizsgáltuk, és úgy találtuk, ez mentelmi joga. Akkor ki támogatja a kérést? Kérem, emeljék fel a kezüket. Ki ellenzi? Tartózkodás. Akkor talán ellenőrizzük. Szavazunk tehát Ferhofstadt úr kéréséről. Erről szavazunk. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Szavazunk tehát a jelentésről. Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás, elfogadtuk. A következő pont Hautala asszony jelentése, Jerome Lavrieux mentelmi jogának felfüggesztésére a kérelem, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A következő jelentés szerzője Kriszogonosz úr, egy mentelmi jog felfüggesztésre a kérelem Janusz Karvin Mika esetében, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő pont Duda úr jelentése, mentelmi jog felfüggesztésére elnyúló kérelem Teodoros Zagorakis esetében mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő pont kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra, az Európai Unió működésének javítása, a Lisszaboni szerződésben rejlő potenciál kihasználásával. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Következő pont, ugyanígy kérelem az EGSB-vel való konzultációra az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, módosításai című jelentésről. Ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő kérelem a régiók bizottságával való konzultációra, az Európai Unió működésének javítása, a Lisszaboni szerződésben lévő potenciál kihasználásával mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő Kérelem a Régió Bizottságával való konzultációra az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai című jelentésről ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A következő pont Nyilvánhelyzen asszony jelentése pénzügyi eszközökben és pénzügyi pénzügyületekben referenciamutatóként használt indexek. Kedves kollégák, a módosítókról fogunk szavazni. A külön szavazást kérték, és utána az egész szövegről szavazunk. Tehát ki támogatja a szöveget? Ki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Nagy többség van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os preambulum. Nos, Ön egy megjegyzést fűzött a szavazáshoz, és szerintem ez nincs rendben. Kommentált fűzött hozzá. Tizen hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második cikk, második bekezdés, két részben szavazunk. Első rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második cikk 2a, bekezdés, két részben szavazunk. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13. cikk első bekezdés, bevezetés két részben szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15A, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18. cikk törlése. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. A bizottsági javaslatról szavazunk. Ki támogatja? Ellen, ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Van Neuenheisen asszonyané a szó. Parancsoljon! Működik? Rendben van. Szeretném kérni, hogy halasszuk el az állásfoglalás tervezetről való szavazást. A 61. cikk 2 pontja eljárási szabályzat 61.2 alapján kérem ezt. Az elhalasztásra való kérelemről szavazzunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Következő pont. Silva Pereira úr jelentése, fejlesztés, finanszírozás. A hatodik bekezdésről két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcadik bekezdés két részben, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, Tartózkodás. Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. What is closed. Lezárom a szavazást. Elnézést elfogadva. 14. bekezdés után elcsomódosító támogatja, Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 26-os bekezdés, két részben, első rész, támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Támogatja. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 28-as bekezdés két részben, tehát első rész. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 30. Bekezdés két részben, első rész. Támogatja ellene tartózkodás elfogadva. Második rész támogatja. Kérem, két feltartáshoz azok ellenszavazat. Ellenszavazat, mint mondtam, tartózkodás. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 38-as, két részben, első rész, támogatja, ellenszavazat, elfogadva, második rész, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Harmadik rész. Támogatja, ellenem tartózkodás elfogadva. Most az egész állásfoglalásról szavazzunk, név szerint megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő pontunk a renden Gratulálni szeretnék az előadónak. A következő a Pedicini jelentés, a biztonságosabb egészségügyi ellátás. Európában címet viseli ötös bekezdés, első módosító. Támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Második részről szavazunk, az eredeti okafogyottá vált közben, hatodik bekezdés, két részben, első rész, mellette, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. A második rész támogatja, kérem, emeljék fel kezüket, ellenszavazat, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös bekezdés C pont két részben első rész támogatja. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Második rész. Mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellenszavazat. Elutasítva. 18-as bekezdés. Mellette. Nem, nem. Visszavonva. Mellette. Dear colleagues, roll call request. Név szerinti szavazás visszavonva. mellette szavazók, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 47-es bekezdés, két részben, első rész, ki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 48-as, két részben, ki támogatja az első részt? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 62. Két rész, három részben első rész mellette ellenszavazat, tartózkodás. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész. Oka fogyott. A második rész oka fogyott. A harmadik rész? Mellette? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 63. bekezdés P point, pontja mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 64. bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 67-es B pontja mellette ellenszavazat, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva 67-es C pontja két részben, első rész mellette. Ellenszavazat, tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. es F pontja két részben, első rész, mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es bekezdés mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva. 72-es, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 73-as bekezdés, két részben első rész, mellette ellenszavazat, tartózkodás. Elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 79-es két részben. Ki támogatja az első részt? szavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 80-as után év szerint szavazunk, kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. AB, preambulum bekezdés, kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. A I preambulum bekezdés támogatja. Mellett, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. AAC preambulum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva. Most az egész állásfoglalásra szavazunk, név szerint megnyitom. What is closed? Lezárom. Elfogadva. Gratulálni szeretnék az előadónak. A következő pontunk de Bakker jelentése a KKV-k zöld növekedési lehetőségei a hetedik bekezdés két részben szavazunk. Az első rész mellett kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. A második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 11-es. Két részben mellett, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös bekezdés két részben első rész támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész. Mellette. Ellenő. Tartózkodás. Elfogadva. 29-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 31-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. What is closed? Lezárom a szavazást. Elnézést, elfogadva, igen. A 32-es után alcím név szerint szavazunk.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 ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 35-ös, három, négy részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 36-os bekezdés, két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es bekezdés két részben, első rész mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadó. 39-es két részben, mellett, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadó. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 42-es. Ellenőrizzük? Jó, akkor a második részt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es bekezdés mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. C. a bekezdés két részben, első rész mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. E. Preambulum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. K. Preambulum bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész ellenszavazat tartózkodás elfogadva. El három részben, há, első rész mellette ellene elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most az állásfoglásról szavazzunk összességében. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a segtséget ez volt az első ülésvezetés amikor szavaztunk. Dear colleagues, uh, we now come to the explanation of... Kedves kollégák, akkor rátérünk a szavazat magyarázatokra. Az első jelentés, a Nobel Hansen jelentés, pénzügyi szerződések témájában. Pénzügyi eszközökben és ügyletekben referenciamutatóként használt indexek. Hangzott címet viselő jelentésről van szó. Nina Gill az első, aki szót kap. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony!